Okay. Okay. Um. Rendben, akkor kezdjük el az ülést. Annyian azért összegyűltünk, hogy beszélhetünk a napirendi pontokról. Először is, ami a napirend tervezetet illeti, elmondhatom, hogy Eszája asszony azt kérte, hogy az első két jelentést, amelyről szavazunk, változtassuk meg a sorrendjüket. Ha nincs ellenvetés, akkor ezt megtesszük. Gondolhatják, hogy a repülőgépek indulási idejével magyarázható ez a csere. Először a szavazás előtt az elnök közleményére térnék át. Remélhetőleg addig meg is telik a terem, és áttérünk a harmadik pontra, gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere, amelynek előadója Filip de Bakker, és a módosítókat fogjuk megvitatni. Filip. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a kollégáknak is a remek együttműködést. Tudjuk, hogy sokszor vitás, sok szempontból vitás ez az anyag, ugyanakkor az összes módosítót megvitattuk, tanulmányoztuk őket, széles körű vitát tartottunk, és végül kikerekedett ebből a vitából számos erős kompromisszum. A tagállamok az éves növekedési jelentés keretében az új gazdasági irányítási keretet kell, hogy tisztelben tartsák, amit a parlament és más intézmények hoztak létre. Nagy hangsúlyt helyezünk a strukturális reformok folytatására, és vitáztunk arról is, hogy hogyan tudjuk a növekedést ösztönözni a KKV-k számára, és a bankunió, valamint az Európai Monetáris Unió véghezvitele azt hiszem szintén egy fontos prioritás kell, hogy legyen mindannyiunk számára. A demokratikus elszámoltathatóságról is vitáztunk. Egyetérthetünk abban, hogy sok munka vár ránk, de végeredményben úgy gondolom, hogy ennél a pontnál is sikerült kompromisszumot kötnünk. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy kiegyensúlyozott jelentés, gyümölcsöző volt az tevőkkel is az együttműködés, és remélhetőleg a szavazás során is egy nagy többség támogatni fogja majd ezt a jelentést. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevők közül először Pablo Szálva. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni az előadónak ezért a munkáért. Ez egy olyan jelentés, ami nehéznek bizonyult első pillantásra, de az előadónak köszönhetően gyakorlatilag könnyű ez az anyag. Kiegyensúlyozott ez a jelentés, minden kétséget kizárólag tel- teljesíti az eredeti célkitűzéseket, az összes frakció által kitűzött célkitűzéseknek gyakorlatilag eleget tesz. Szeretném a pozitívumokat kiemelni ebből a jelentésből egyfelől mérleget von abból, hogy mit értünk el. Ugye voltak a nemzeti reformok egyfelől, másfelől pedig a konszolidáció, a fiskális konszolidáció érdekében tett lépések európai szinten, és a gazdaság integráció érdekében tett lépések, ugye az LKB szerepe, bankunió, stb. Ami az én eh, munkámat illeti ezen jelentéssel kapcsolatban, ez nem volt eh, annyira kiemelkedő, hiszen az az anyag, amelyet előterjesztett az előadó, már tartalmazta azon prioritásokat, amelyeket én is szerettem volna beépíteni az anyagba. Amit megpróbáltam kiemelni ebben a jelentésben, az az, hogy gyakorlatilag megpróbáltam még jobban kihangsúlyozni a KKV-k szerepét a gazdasági fellendülésben, Hangsúlyozni akartam azt, hogy milyen helyzetben vannak most az euróövezetben ezen vállalatok, milyen nehézségekkel szembesülnek, például a hitelfelvétel terén. És hangsúlyozni akartam azt, hogy az Európai Beruházási Bank és az Európai Központi Bank szerepe a hitelnyújtás terén milyen kell, hogy legyen. Az a fontos, hogy a KKV-k hozzájussanak a hitelekhez, teljesen függetlenül attól, hogy az euróövezet mely országában működnek. Tehát, hogy a gazdasági helyzettől függjön ez, ne pedig a gazdasági tevékenységük helyszínétől. Még egyszer gratulálni szeretnék az előadónak és az árnyékjelentéstevőknek is, mert eh, ez, az, ez a munka azt hiszem, hogy eh, mindenképpen egy olyan eredményt fog felmutatni, ami szerintem rendkívül pozitív. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. A szocialistáktól nincs itt senki, és Dirk Epping következik. Én az ECR nevében fogok hozzászólni, úgy tűnik, hogy az ALDE képviseletében sincs itt senki. Hát az ALDE adja, az ALDE-tól van az előadó, ugye, mondja az elnök asszony. Azt hiszem, hogy akkor inkább felteszem a szemüvegemet, és így már jobban is látok. Elnök asszony, szeretnék Debaker úrnak köszönetet mondani a konstruktív munkájáért ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Debaker úr egy jó jelentéstevőnek bizonyult, mert kompromisszumra törekedett a legtöbb frakcióval, ugyanakkor a jelentés integritását is megtartotta, bár az európai szemeszterre kapcsolatos jelentéseket frakcióm számára nehéz támogatni, de azért szeretném kifejezni megelégedettségemet, mert tartalmaz számos jó kijelentést ez az idei anyag, az idei jelentés. Örömmel konstatálom, hogy az előadó elismeri, hogy a folyamatos fiskális konszolidáció és a strukturális reformok folytatólagossága mennyire fontos. Egyetértek az előadóval, hogy a versenyképességet fokoznunk kell, nem csak a költségek által, noha a költségek a termelékenységgel összhangban kell, hogy maradjanak. Örülök annak, hogy a kompromisszum az adórendszerek egyszerűsítését is tartalmazza, a szociális hozzájárulások és az egészségügyi rendszerek modernizációját Azért túlságosan nem akarom dicsérni az előadót, de hangsúlyoznám, hogy az ECR szemszögéből nézve még mindig vannak fenntartások, van mit javítani a szövegen. Szerintem ez a jelentés nem a megfelelő hely ahhoz, hogy politikai kívánságokat fogalmazzunk meg, és túl sok kívánsággal hozakodjunk elő. Szerintünk nem fogja ez így az európai szemeszter a versenyképességet, a növekedést fokozni az Európai Unióban, és a versenyképességi konvergencia eszközzel sem tudunk egyet érteni, mert ez, egy, ez azt fogja eredményezni, hogy egy transfergazdaságá válik az euróövezet. Tehát van javítani, van mit javítani még a jelentésen a jövőben. Köszönöm szépen. 40 to fill in, so... Köszönöm szépen. Akkor ki az, aki esetleg szeretne hozzászólni? Philip Lambert. Úgy gondoltam, hogy Először is köszönöm, meg kell mondanom, hogy eléggé meg vagyok lepve. Filipet ki kell mentenem, mert a trojka miatt Aténban tárgyal, és még inkább meg vagyok lepve, hogy az ő kérésére az ECR részéből Strecek úrnak a könyvét kell elhoznom, az Illusin 128-at, amit a hidegháború idején bombázóként használtak. De amint itt lesz, majd ő fog ezzel foglalkozni. emellett viszont nagyon jó munkakapcsolatot sikerült tartania valamennyi kollégával, árnyéklentéstevővel és különösen de Bakker kollégával. Vannak dolgok, amiket mi is támogatunk, és úgy gondoljuk, hogy pozitív eredményeket hoz a 2014-es szemeszter kereteihez a 2020-as célkitűzéseket fontosnak tartjuk, illetve hogy ki kell korrigálni a makroökonomiai egyensúlyhiányokat. Továbbá foglalkozik el a folyófizetési mérleg többletek kérdését is. Ezben különböző üzenetek vannak, méghozzá fontos üzenetek, ezek a kompromisszumok, mint például annak hangsúlyozása, hogy meg kell tartani a közösségi módszert, és a bizottsághoz kell fordulnunk, hogy megvizsgálja, hogy, hogy milyen részvétel van a trojkában. Természetesen az EMU-nak a ö, megvalósítása, kivitelezése, be, a bankunió és egyebek ebbe az irányba természetesen fontos lépések az európai ö, szemeszter keretében. Tehát nem látom ezeket az ellentmondásokat, amiket Epin kollega felvetett. Köszönöm. Elnök, igen. Azt mondták, hogy Martin 10 perc múlva talán itt lesz, akkor még 10 percig. Therefore that Padima kollég, addig megadom a kollégának, aki azt mondta, aki azt mondta, hogy majd segít kitölteni az időt. Jó reggelt kívánok, elnök asszony! Egy rövid magyarázatot szeretnék elmondani. Sosem szabad azt hinni, hogy egy cseh angol nyelvű könyv az Illusin gépekről, az vita téma lehet az Európai Unió szemeszter kapcsán. Azt is el kell mondanom, hogy aki egy olyan személyként, aki egyik életének egy jó részét a vasfüggöny másik oldalán élte, el kell mondani, hogy az illusinokkal sosem bombázták Németországot. Azért ez egy dolog. A másik, ami szerencsére a humor keretébe tartozik az illusinokkal kapcsolatban, tehát az ilgépekkel, Engem mindig meglep, hogy Philip Lambert egy ilyen kakuk a tojás a zöldek között, hogy ilyen gépeket, bombázókkal kapcsolatos könyveket tanulmányoz. Elnök, vannak meglepő dolgok. Voltam egy, egyszer egy választókeleti látogatáson, és különböző első világháborús tankokat láttam kiállítva egy gazdaságban, nem brittek, brit gyártmányú tankok voltak, volt közöttük, voltak nagyon kicsik, voltak német tankok, nagyon nagyok, és ezek nagyon fontos gyűjteményt képeztek. Tehát a világháborús története és a tankok gyűjtése talán nem a megfelelő megoldás. Tehát én is, no, akkor mint mindenki, én magam is örülök annak, hogy ez a jelentés elkészült, és az a célja, hogy javítsa a helyzetét a statisztikai adatgyűjtésnek, és a makroökonomiai egyensúlyhiányokat jobban felszámolja. Különösen a, az egyetértési dokumentum az ESS és az ESCB között, a, és a az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti együttműködés szorgalmazása. Ugyanakkor fontos, hogy az parlament szerepe növekedjen ebben a folyamatban, és az 57-es módosító szó erről, és az én ö, módosítóm a 74-es, az pedig lehetővé teszi, hogy a tagállamok, amelyek vizsgálatot folytatnak az adatszolgáltatással, lehetőséget kapjanak a véleménycserére a főbb európai parlamenti bizottságokkal. A másik dolog, amit én fontosnak tartok a 45-ös módosítóban, hogy egy megfelelő minőségbiztosító rendszer is szükséges, és a legjobb gyakorlatoknak a az átvételét. Tehát úgy, oly módon kell ezt e, megvalósítani, hogy ne legyenek e, párhuzamos adatgyűjtések, vagy párhuzamos minőségi e, feladatok. És végezetül a 89-es módosítóban törekedtem arra, hogy a negyedik bekezdése a 127-es szerződéses cikknek itt megjelenjen, és az Európai Központi Bankkal is konzultáljanak, amikor a ő illetékességi körében hoznak delegált aktusokat. Tehát ezeket tettem be egy ilyen emlékeztetőként. Tehát nagyon örülök, hogy végül is eh, Ani ideért, és akkor most az ön ö, eh, hozzászólása következik. Köszönöm szépen, Sharon, és elnézést kérek, hogy eh, késtem dugóba voltam. Amíg nem volt itt, addig nagyon érdekes dolgokról mi itten elbeszélgettünk. Én is köszönetet szeretnék mondani Filipnek a jelentéséért, és általában a rendkívül konstruktív együttműködésért, amit tanúsított a tárgyalások során a 2014-es jelentésről. Két dolgot szeretnék felvenni, ahogy ezt már e, említettem. Szerintem egy rendkívül egy jól kiegyensúlyozott jelentésről van szó, ami e, tükrözi az Európai Parlament álláspontját egy nagyon fontos pillanatban, néhány e, hónappal az európai választások előtt. A szocialisták és demokraták számára két kérdés volt azonos fontosságú, és sikerült ezeket is megfelelő módon kezelnie. Az első az a gazdasági politika mixről szól, és a demokratikus legitimitása a kormányoknak. A gazdaságpolitikával kapcsolatban úgy gondolom, hogy sikerült elérnünk hogy világos legyen, hogy a növekedés barát fiskális konszolidációra kerüljön sor. E bizottság is tett ilyen ajánlásokat. Azon országokra is vonatkozik ez, amelyek most igazodási programokat hajtanak végre beleértve ide tartoznak az útmutatók és a parlamenti állásfoglalás a az egyensúly hiány felszámolására. Nem csak a deficitekről van szó, hanem a többletekről is, mert vannak ilyen országok is és hogy az 2020-as prioritási célkitűzések között ugye vannak a versenyképesség. A versenyképességet nem csak költségcsökkentésként kell felfogni, hanem strukturális reformokat is kell ez alatt érteni, és szerkezet átalakítást további erőfeszítéseket kell tenni az adókikerülés, adócsalások ellen. Néhány hónappal ezelőtt fontos állásfoglalásokat hoztunk ezeken a területeken, és ezenkit is tükrözni kell ebben a jelentésben, és ez meg is történt. Fontos még a különböző specifikus reformok kérdése, az innováció, közös munkaerőpiac, oktatás, tovább fontos hangsúlyozni a kis és közepes vállalatok szerepét. A gazdaságirányítás tekintetében úgy gondolom, hogy sikerült eljutnunk oda, hogy a demokratikus elszámoltathatóság megfelelően megjelenjen, és hogy erős legitimitásuk legyen a döntéseknek. Fontos az Európai Parlament nagyobb bevonása, és egyértelmű az utalása arra is, hogy a trojka módszert és az igazodási programokat egy európai jogi kerettel kellene helyettesíteni, és a demokratikus elszámoltathatóság rendkívül fontos. Nagyon jól kiegyensúlyozott jelentésünk van, úgy gondolom, és köszönöm Philip de Bakernak ezt a rendkívül konstruktív együttműködést, csak úgy, mint az összes többi árnyék jelentést ebben. Köszönöm, Sharon. Köszönöm szépen, látom, hogy Thomas Mann szeretne hozzászólni, tessék. Köszönöm szépen. Én is szerettem volna részt venni. Ugye mindenki köszönetekkel árasztja Filip de Bakert, és ennek az az oka, hozzászólásomnak oka egy a zöldek hozzászólás, ugye említette, hogy Görögországban van Filip. A 13-as módosítót ő terjesztett elő, és azt mondta, hogy attól tart, hogy ez az utolsó növekedési jelentés a választások előtt nem ad kellő iránymutatást, és nem tartalmazhat kellő célokat a populizmust és az idegengyűlöletet ugye mind korlátoznunk kell, de én nem gondolom azt, hogy ez a jelentés nem tartalmaz elég iránymutatást, útmutatást. Szerintem igen, a különböző jelentéstevők, frakciók kitűnő munkát végeztek, és meggyőződésem, hogy ez egy jó jelzés lesz. Ha megállapíthatjuk azt, hogy a KKV-k számára fontos prioritások, amelyeket mi is támogattunk, ezek benne vannak, vagy azt akarjuk, hogy a tagállamok noha eltérőek a struktúráik, elérik azt, hogy költségvetési intézkedések valósuljanak meg, hogy tényleg reformokat indíthassunk el, még ha ezek nehezek is. Ha ez az alapunk, a kiinduló alapunk, akkor fontos, hogy elmondhassuk azt, hogy vannak működőképes intézményeink, az Európai Beruházási Bank, az Európai Központi Bank, rájuk vonatkozó módosítók vannak, és a kompromisszumokkal egyetértek. Szerintem pontosan ez a helyes megközelítés. Tehát szerintem az útmutatás helyes, és talán ez a továbbiakban is segíthet. Ha azt mondjuk, hogy nagyon sok a közös elem, amelyet megteremtettünk, noha a kiinduló pontok, az eredeti álláspontjaink eltérőek voltak, akkor ebből láthatjuk, hogy ezt képesek vagyunk valóra váltani. A választási kampányban is ezen közös aspektusokra helyezzük a hangsúlyt, akkor nem kell tartanunk azoktól, akik ott állnak a parlament előtt, és be akarnak hatolni ide. Szerintem ezt sikerre tudjuk vinni. Köszönöm. Sven, you've indicated... Sven jelezted, hogy újra szeretnél szólni, van időnk. Nagyon röviden. Csak, csak nagyon röviden, hogy németül tisztázom ezt, kedves Tomás. A jó kívánságaidat én is osztom de a 13-as módosít, amelyet Filip nyújtott be, ez természetesen nem az itt közösen elvégzett munkára vonatkozik, hanem az éves növekedési jelentésre, a bizottság jelentésére, amely egyoldalú. És az általad felsorakoztatott érvek, ezeket én is osztom, de most nem erről van szó a 13-as módosításban úgyhogy ez nem pont ide tartozik, amit elmondtál, tehát azt javaslom, hogy maradjunk a szövegnél és a jó kívánságokat persze oszthatjuk, és mellesleg üdvözletemet küldöm Frankfurtba. Okay, um... Rendben. Egyre közelednek a választások. Akkor térjünk vissza az előadónkhoz. Filip, tessék. Na, ne is mondják. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak. Nagyon nehéz ügy volt ez. A múltban többször láthattuk, hogy nem könnyű ezeket a tárgyalásokat végigvinni. A módosítókból is látható volt, hogy az álláspontok elég távol álltak egymástól. Végül azonban sikerült kiegyensúlyozott, de mégis erőteljes jelentést készítenünk. Úgy gondolom, hogy világos tett a jelentés, nem kellett kompromisszumokat kötni ezen a téren illetve végül is a fiskális konszolidáció és a strukturális reformok terén jó jelentés készült. Nagyon örülök neki, hogy a tagállamoknak így most vállalniuk kell a strukturális reformokat, a, a munkaerőpiacon, a, nyugdíjrendszerekben, az egészségügyi rendszerekben muszáj lesz a reformokat megvalósítani. Még egyszer köszönet az árnyék előadóknak, és hát nagyon nagy várakozással nézek egy pozitív szavazás elé. Elnök, köszönöm szépen! január 30-án szavazunk, szerepel itt, vagyis ma, és megpróbálunk a februári plenárisra eljutni. Köszönöm szépen, Filip. Egy kicsit előbbre tartunk a menetrendnél, de úgy gondolom, mivel itt vannak a kollégák, áttérhetünk a négyes pontra, az ÁFA kérdésre, és mindjárt meg is adom a szót az Ivo Strecseknek, aztán megbeszéljük a módosítókat. Köszönöm szépen, elnök asszony, még egyszer. Szóval... A hadi gépek helyett most már a témáról beszélnék, pozitívabb témáról, a jelentésről, amit eh, az árnyék előadókkal eh, együttműködve készítettünk. Mindenek előtt az első mondatom az kell, hogy legyen, hogy tényleg nagyon nagyra értékelem azt a termékeny együttműködést, amit folytathattunk velük. Nagyon eh, jó eredményre juthattunk így az együttműködésnek köszönhetően az együttműködés eh, szellemét jelezte az is, hogy mindenki eh, egyetértett egy kompromisszumos módosítóval, illetve eh, egy szóbeli módosítóról is elmondhatjuk ezt. Mindenképpen köszönet illeti az árnyék előadókat. Úgy gondolom, hogy van bőven időnk, úgyhogy talán egy kicsit hosszabban is beszélhetek. Mielőtt szavaznánk erről a témáról, szeretném hangsúlyozni ennek a jelentésnek az erősségeit. Legalább két erőssége van. Az, egy, az első azzal kapcsolatos, amit az Európai Bizottság mondott, mi szerint, hogyha egy ilyen javaslatot elfogadunk, akkor 50 milliárd eurót takaríthatunk meg. Ugye a bürokratikus költségek felszámolása a vállalkozások életének megkönnyítése szempontjából ez egy nagyon jelentős eredmény lenne. Ez az egyik dolog, amit mondani akartam. A, a másik, ami véleményemre szerint mindenkinek megfelel itt az asztal körül, Szóval ez a javaslat lehet, hogy elő fogja segíteni a határon túlnyúló vállalkozásokat, illetve a gazdasági együttműködést mindenki, akinek már volt dolga határon túlnyúló üzleti ügyekben áfával, tudja, hogy minden egyszerűsítés nagyon hasznos lehet és szükséges. Még egyszer köszönet az együttműködésért. Köszönöm. az EPP részéről, bocsánat, Eszája asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönetet mondanék én is az előadónak, kiváló munkát végzett, és ahogy ő is jelezte, itt az egész témában az a cél, hogy csökkentsük a vállalkozások terheit, és javítsuk a belső piac működését. Megpróbáljuk az áf áfáról szóló információkat a lehető legkoherensebbé tenni. Teljesen egyetértek a szavazó listával, kivéve a legutolsót, a saját tízes módosítom kapcsolatban az előadó ugye részenkénti szavazást javasol, ketté bontja azt, hadd pontosítsak, nem az a célom, hogy az áfa kulcs egységes legyen, talán ettől tartott az előadó, igazából az információs kötelezettséget szeretném amennyire csak lehet egységesíteni, mert akkor könnyebb lesz a vállalkozásoknak, hogyha ugyanaz a kötelezettség érvényesül rájuk. Minden esetre köszönet a jó együttműködésért, biztos vagyok benne, hogy a jövőben is lesz még dolgunk az álfa követelmények és az információk egységesítésével, világosabbá, egyértelműbbé tételével, hogy a vállalkozások jobban értsék és tudják alkalmazni őket. Köszönöm, elnök! Köszönöm szépen! Nem látom az S és D árnyék előadóját. Van-e szószóló a frakcióban? Úgy látom, nincs. Ani, az ÁFA ügyben is szólsz, nem? Az áldétól sincs hozzászóló. Sven, tessék. Sven eltűnt. Filip helyét betöltötte, aztán eltűnt. Hát nem muszáj visszatérnünk a harci repülőkhöz és a harckocsikhoz. Ivo, esetleg akkor visszavennéd a szót? Elnézést. Csak biztosítani szeretném Eszája asszonyt, hogy teljesen igaza volt szokás szerint attól aggódom mindig, hogy az adókulcsokat akarják harmonizálni, ezt mindenképpen kerülnénk. Ezért kértem a részenkénti szavazást, és nagyon köszönöm a magyarázatát, amit figyelembe is veszek. Így most már világos mindenkinek az álláspontja. Köszönöm szépen. és lehet, hogy egy kávét megihatnánk. Elnök, jó gondolat, a szavazás 9.50-től lesz, és még csak 9.40 van. Erről a témáról is ma fogunk szavazni. Tartsunk most egy 10 perces szünetet, addig akár megtárgyalhatják ezt a módosítót is, megvan rá a lehetőség tehát 9.50-kor folytatjuk a szavazással.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 fordult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 Okay. Kérnek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Köszönöm szépen. Az utolsó pillanatban közbejött valami, majd mindjárt áttérek erre. Először is az elnöki közleményeket szeretném bejelenteni, a trialogusokkal kapcsolatos újdonságok, fejlemények. A információval kapcsolatos nyilvánosságra hozatal a PRIPS, nos ezzel kapcsolatban tegnap január 29-én volt az első egyeztetés. Megvitattuk a dokumentumot, a mellékletet, az illetékes hatóságokat, a számvőszéke kapcsolatos kérdést. Hosszú ideje hozta meg a tanács az általános megközelítést, és most kezdődik majd, most kérik majd a tárgyalási mandátumot a következő trialógusra vonatkozóan, ami február 18-án lesz. A másik bejelentésem pedig a következő. Van egy kisebb kijavított tervezet a MIFID irányelvre vonatkozóan, ezt eljuttattuk tegnap az ECON tagjaihoz ezt az igazgatóság készített el, és a 10A cikket korrigálja. Nem tudom, ez a MIFID 1 vagy 2? A MIFID 1. Tehát az egyenesi szabályzat 216-os szabálya értelmében, ha nincs ellenvetés, akkor ezt a kijavított anyagot a parlament elé terjesztjük, és az első februári Strasburgi ülésszakon kerül sor az elfogadásra, hat, a politikai frakciók nem kérik ennek ellenkezőjét, vagy 40 képviselő kérvényezheti ezt. Itt mindössze a bekezdések számozásával, a 10B4-es átszámozásával kapcsolatos ez a javítás, tehát szakpolitikai érdemi javításra nem került sor. Azt is szeretném bejelenteni, hogy az SRM-mel kapcsolatos harmadik trialógus ülésre tegnap került sor. A bírósági döntést vitattuk meg, illetve a kormányközi megállapodásra vonatkozó jogi követelményeket, az igazgató tanács kinevezését, a tagok delegálását vitattuk meg, a keresetekkel kapcsolatos témát, és a mandátum is megszületett, és a következő egyeztetésre, tiralogusra szerdán kerül sor Strasbourgban. És azt hiszem, hogy haladást elértünk lényegesen, de azért van még tennivaló. És azt kérték még, hogy változtassuk meg a szavazás sorrendjét. Melyik következik akkor először? Az ÁFA, Tehát először a hatos pontról szavazunk, ez a közös hozzáadott értékadó rendszerről szóló jelentés, a módosítás, egy próbaszavazást csinálhatunk-e. Én nem hoztam el a szavazókártyámat, tehát akkor ellenőrizzük, hogy működik-e a rendszer. Three more buttons to be pressed. Jó, még három gombot kellene benyomni. Okay, we've got 39. 39 40, 39, 40, 40, rendben akkor. És működik, rendben. Ez Ivo Strecek jelentése. Először négyes módosító mellette. A négyes ötös együtt szavazunk mellette, ki szavaz ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellett kiszavaz, ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es módosító, szóbeli módosító az előadó tollából mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es két részben, első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és most a módosított szövegről szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott? Az enyémet is hozzá kell még adni. Rendben, lezárom a szavazást. 39-en szavaztak, 39 mellette nincs tartózkodás. Most a jogalkotási állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ugyanez az eredmény 39-0 arányban egy tartózkodás. Köszönöm szépen. Um, what's this? No, it's, it's before because we advance once. Okay. So it's here. Okay. Right. And this is the voting list. Okay. And these are the two. Okay. right. I've got a. Rendben. Kérném mindenkinek a figyelmét. Egy kisebb érdekkonfliktus alakult ki az a bizottságok között nehéz ügy ez, ugye nagy küzdelem a foglalkoztatási szakbizottság és a mi bizottságunk között, hogy hogyan is bonyolítjuk ezt le. Végül abban állapodtunk meg, hogy két jelentés lesz mindig ugye rálépünk egymás tyúk szemére, de azt jelezték most az imént, hogy az elnök, a foglalkoztatási szakbizottság elnöke időben tájékoztatott bennünket, tehát két nappal ezelőtt, hogy két probléma is felmerült. Először a 19A, a foglalkoztatási szakbizottság hatáskörébe tartozik, ez elfogadható, de nem tudom, hogy a szocialisták készek-e arra, hogy a 19-at visszavonják? Nem? Nem, tehát a 19A és a 118-as módosítóról van szó. Lennének olyan kegyesek és visszavonják, hogy akkor én ezt elfogadhatatlannak minősítem, és van egy másik probléma az ESZ kompromisszummal, amelyben olyan dolgokat kérünk, amelyek szintén a foglalkoztatási szakbizottság hatáskörébe tartoznak. Tudom, hogy eh, most azt javasolnám, hogy az ESZ kompromisszum kapcsán, hogy azt szövezetet, szöveget változtassuk meg, le is írtam, hogy mi legyen a javaslat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 Hang on a minute, I just want to find... Egy pillanat, csak megpróbálom megkeresni azt, amit most az imént írtam le, csak éppen elkavarodott a papírok között, amikor az elnöki közleményeket ismertettem. Anni, parancsolj! Sharon, mivel gyakorlatilag 5 perccel ezelőtt tájékoztattak bennünket az Ample szakbizottság kéréséről, és nem volt időnk, nincs időnk azzal, hogy megfelelő módon kezeljük ezt a problémát. Én azt javasolnám, hogy szavazzunk a 118-as módosítóról, és akkor azt követően fontoljuk meg, hogy visszavonjuk-e a plenáris szavazás előtt. Ami pedig a módosítást illeti az ESZ kompromisszummal kapcsolatosan, hogy ezt a hivatkozást beillesszük a makrogazdasági hatásokra vonatkozóan. Ez elfogadható számunkra, de hangsúlyozom, a 118 kapcsán úgy gondolom, hogy szavaznunk kellene, és utána kellene megfontolnunk, hogy visszavonjuk-e majd később, még mielőtt a plenárison szavaznánk róla. nem ez az, amit én szerettem volna. Igen, akkor a 118-ast kizárom, és nem fogunk szavazni róla. Az ez kompromisszum kapcsán pedig ezt vagy, vagy kizárjuk, vagy felkérjük a tagállamokat, hogy modernizálják a tagállamok munkaerőpiacát. Itt a, a notes helyett azt írjuk, hogy stresses the macroeconomic advantages. A tagállamokat felkérjük, hogy modernizálják a munkaerőpiacot, és Filip, nagyon röviden, Sharon, azt hiszem, hogy a kompromisszum, ezt hosszasan megvitattuk, és nagyon fontos, hogy a jelentésben hangsúlyt helyezzünk a strukturális reformokra, munkerőpici reformok fontosak, tehát ezt a kiegészítést el tudom fogadni, hogyha a többi árnyékrendtéstevő is egyetért ezzel, de azt kell mondjam, hogy ez a munkamódszer egy kicsit sajátos számomra. Heteken keresztül beszéltünk erről, tájékoztattak bennünket arról, hogy a foglalkoztatási bizottság hatásköri kérdések miatt kizárt bizonyos kérdéseket, viszont nem tájékoztatták az előadót kellő időben, ez az egyik, a másik pedig meg kell vitatnunk, és meg kell néznünk pontosan azt, hogy mi tartozik az ampl hatáskörében, mert ott is megpróbáltam Gutierrez kollégával együttműködni, hogy egyensúlyt fenntartsuk, és a koherenciát, de azt kell mondjam, hogy nehéz volt, mert ott is vannak bizonyos illetékességi kérdések. Tehát azt kérném elnök asszony, hogy a plenáris előtt vegyük alaposan szemügyre a két jelentést, győződjünk meg arról, hogy valóban nem lépjük túl a hatáskörünket, és a fő illetékes bizottság ez kell, hogy legyen, amikor az európai szemeszterről és a gazdasági keretrendszerről beszélünk, és a kiegészítés fontos, de azért nézzük meg, hogy mi van a másik szakbizottság jelentésében egy általános kérentés van a munkaerőt piaci reformról, azt hiszem, hogy ezzel mindenki egyetérthet, még az Amplő Bizottság is, egyet tudok ezzel érteni, de ez a munkamódszer azért egy kicsit sajátos, és azt javaslom, hogy a foglalkoztatási szakbizottság jelentését alaposan tanulmányozzuk, elnök. Pontosan erről van szó, ezért akarom, hogy mi legyünk az illetékesek, és ha kell, az elnökök értekezlete elé terjesztjük az ügyet. Sajnálom, Sajnálom, hogy ez csak későn derült ki, néha ez nehéz, és az elnöknek sem feltétlenül könnyű mindig nyomon követni azt, hogy mi történik más bizottságokban. Sajnálom, Anni, de azt hiszem, hogy a jövőbeli tárgyalások szempontjából fontos, hogy a 118-ast kizárjuk, és azt kérném Pervanstól is. Ő panaszt emelt olyan kérdésben, ami az ő bizottsága számára fontos, tehát a 118-ast most kizárom. Módosítjuk az S kompromisszumot, úgy, hogy a makrogazdasági kérdéseket hangsúlyozzuk, ha ezzel mindenki egyetért, és a további módosító javaslata van a szöveg megváltoztatására, akkor azt a plenárison fogjuk megvitatni, és ha ezt a kölcsönösséget nem tapasztaljuk a foglalkoztatási szakbizottság részéről, akkor előbbre terjeszthetem, feljebb is terjeszthetem ezt az ügyet. De ha erről most szavazunk, akkor ők azt fogják mondani, hogy ha mi megtettük, akkor ők is meg fogják tenni, és az elnökök értekezlette nem biztos, hogy kész lesz dönteni majd ebben az ügyben. Rendben, tehát akkor most szavazzunk. És először első módosító, a 13-as, mellette kiszavaz. szavaz ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Még egyet kell hozzátenni majd, mert nekem nincs itt a szavazókártyám. Rendben. Elutasítottuk a kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk.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 G kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. I kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. J kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. K kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 69 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, L kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, N kompromisszum két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 83 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük ezt. Még egyszer, még egy szavazatot kell a nem szavazatokhoz hozzáadni, lezárom a szavazást, elutasítva. Ó kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 88-as mellette, ellene 88-as, es lefedi a kompromisszum, akkor még egy nekifutás 88 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. P kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Q mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, százas mellette ellene tartózkodás elutasítva 101 mellette, ellene tartózkodás elutasítva R kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 108-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 109 mellette ellene tartózkodás el, elutasítva. Eredeti szöveg 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 110-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 111-es mellette ellene zavaros, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 111-eset. 111-es ellenőrzése következik. És még egyszer, tehát 20-20, tehát akkor ez kiesik 18-as eredeté mellette ellene tartózkodás elutasítva ens kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 118-at kihúztuk, ugye azt hiszem így is úgy is ki fog esni. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 122-es következik mellette ellene tartózkodás. Nem tudom, hogy az ECR mit csinál, úgyhogy ellenőrizzük. Mindenképpen ellenőrizem. Tehát a 122-eset ellenőrizzük. Mellett, tehát elutasítva. 124-es következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 125-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás ellenőrizném akkor az eredeti szöveget. Mellett, egyel több a mellette. Lezárom a szavazást. 21-19, tehát akkor ez átment. U kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 139-es két részben mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, 140-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 141-es, először egy szóbeli kiegészítéssel a zöldektől mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a szóbeli módosítással. X kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, Y kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, Z kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, AA mellette ellene tartózkodás elfogadva, AB mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most akkor a vélemények következnek hármas bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos budget mellette ellene tartózkodás Nem, mert másképpen szavaznak. Akkor még egyszer. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem ez átment. És akkor most a preambulum bekezdések egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, AC mellette ellene tartózkodás elfogadva, kilences módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva, tízes mellette ellene tartoz ellene, még egyszer ellenőrizzük a tízeset. Még egyet hozzá kell tenni. Rendben. Elfogadva, nem? Mégsem. Akkor elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. AD mellette ellene tartózkodás elfogadva, és akkor az egész módosított szövegről elektronikusan szavazzunk, és egyet tegyenek hozzá a támogatókhoz részemről. 36-an mellette, 5-en ellene, és tartózkodás nincsen. Gratulálok, Filip, és elnézést a kompetencia ügyért és hogyha segítene megvizsgálni ezt a jelentést is. Tehát akkor most következik valami, amiről már foglalkoztunk, a hetes ponta következik. A pénzügyi szolgáltatásról szóló ö, uniós jogszabályok koherenciájáról. Először is van az egyes módosításunk egy szobeli módosítással. Ja, elnézést, mondja az elnök. Egytől hármas bekezdések mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító szóbeli módosítással mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-től 8-as mellette ellene tartózkodás elfog, elfogadva kettes módosító szóbeli módosítással mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosítás, szóbeli módosítással mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-13-as eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes módosító szóbeli módosítással, Jó, akkor előbb az elsőt vesszük, és aztán a második az egy beszúrás, de nem ütközik. Tehát először az első szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, és akkor most jön a második mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig ötös módosító következik szóbelivel, mellette ellene tartózkodás elfogadva. és akkor 16-17-es para szobeli módosítással mellette ellene tartózkodás elfogadva, és akkor elektronikusan az egészről szavazunk. Még egy, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 37-en mellette, ellene senki és egy tartózkodás. Köszönöm szépen, ezzel csak egy szakbizottsági jelentés, ez nem megy plenárisra, ez tájékoztató jellegű mindenki számára, és a következő EKON szakbizottság számára is. Akkor eh, most térjünk át a napirend 8. pontjára. Még egy témát kell megvitatnunk, úgyhogy kérem, aki elmegy, csendben tegye. A napirend 8. pontja alapján a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatokkal foglalkozunk, a módosítókat vitatjuk meg, és Epping úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony ahogy már elhangzott az első eszmecsere alkalmával, teljes mértékben támogatom a javasolt rendelet általános célját, a makrogazdaság egyensúlyáink kezelésére szolgáló statisztikai adatok javítását, az Európai Unió gazdaság irányításához jobb statisztikai monitoringra van szükség, az hiányjal kapcsolatosan. Az árnyékelőadók egyetértettek velem, hogy a meglévő szabályozáshoz és eljárásokhoz kell igazítani az új rendeletet, ami egyfajta hiányzó kocka a kirakósban a lehetőség szerint, tehát az egész eljárási keretet egységesíteni érdemes. Mindenképpen köszönetet mondanék az ernyékelőadóknak, gyümölcsöző együttműködést folytattunk, kedden sikerült szinte mindenben megállapodni, kompromisszumok alakultak ki, ezeket így összegezhetem. Először is egyértelművé tettük a makrogazdasági egyensúly hiányra vonatkozó adatok szolgáltatásának kötelezettségét határidővel az eredményező táblához kötődően, másfelől egy hozzá, egy közétételi határidőt is kitűzünk, hogy mindenki tudja, hogy ki nyújtotta már be az adatokat az átláthatóság jegyében. Másfelől a mi, missziókat és a hatékonyságokat illetően úgy döntöttünk, hogy egyfajta párbeszéd missziókra kötelezzük a tagállamokat, illetve fontos, hogy a minőségellenőrzésnek legyen rendszeres formája, és egyfajta társ ellenőrzés történjék a bizottság pedig a szándékos adatkozmetikázás esetében ellenőrzéseket végezhet. Tehát egyfelől lesznek párbeszéd, missziók, másfelől pedig szigorú ellenőrzések a végrehajtási aktusokkal kapcsolatban, itt felhatalmazásos aktusokról lenne szó, szóval Gok kollega javasolta ezt, illetve támogattuk a Regiszakbizottság véleményét is. A negyedik dolog a szankció kérdése, ez itt a lényege az egész rendelettervezetnek, a legvitatottabb dolog. A makrogazdasági egyensúly hiányjal kapcsolatos adatok esetében a szankcióknál két szakaszos megoldásban gondolkodunk, csak a második szakaszban lehetne pénzbírságot kiszabni, a szerződésnek ez a cikke nem elegendő ahhoz, hogy a tagállamokat szankcionálni lehessen. Egy preambulum bekezdést beírhatnánk, a bizottságot felkérve, hogy egy új jogalapot nevezzen meg a 121-es cikk harmadik bekezdése a gazdasági irányításra vonatkozóan adja az alapot ugye a magrogazdasági egyensúlyhiány kezeléséhez. Én azt is javaslom, hogy ne csak az euróvezeti országokat lehessen szankcionálni. Ez egy nagyon komoly engedmény volt részemről a kompromisszum érdekében. Az eredmény az, hogy a ö, kerete az adatszolgáltatásnak nem pontosan ugyanaz, mint magának az eljárásnak. Tehát az összes EU tagállam esetében megmaradnának a szankciók a szövegben az árnyékelőadók véleménye szerint is az európai statisztikai eh, gyakorlatokat kell harmonizálni, nem akarjuk eh, újra feltalálni a spanyol viaszt, úgyhogy vangok eh, vagy Ngok kollégának az európai statisztikára vonatkozó jelentésének a kifejezését vesszük át. A nemzeti statisztikai hivatalok vezetőit felkérjük, hogy önkéntes alapon vegyenek részt a nyilvános meghallgatásokon, és a bizottságot pedig arra, hogy számoljanak be rendszeresen a dolgok állásáról. Köszönöm szépen a kollégáknak, hogy ilyen széleskörű konszenzus döntésre tudtunk jutni. Köszönöm szépen az EPP részéről Herbert Dorfmanné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony, nagyon röviden fogalmazok. Először is Epping kollégának szeretném megköszönni ezt a konstruktív együttműködést. Valóban készek vagyunk a módosítókat egyeztetni, hasonlóak voltak a módosítóink, és most az árnyékjelentéstevők messze menőleg kompromisszumot is találtak. Éppen ezért nem szeretnék végig menni az összes ponton, amelyet az előadó is ismertetett már. Számomra is az volt a fontos, hogy az MIP eljáráshoz kötődjünk, nem akartunk egy új irányelvet kialakítani, hiszen a parlament már jóvá hagyta ezt az eljárást, ha valami újat találunk ki, akkor az nem lett volna összhangban ezzel. Éppen ezért, ami a büntetéseket illeti, ezt a két lépcsős megoldást vezettük be, és ez összhangban van azzal is, amit a Sixpacknél már jóvá hagytunk. Én is azt támogattam, hogy a büntetések az Európai Unió minden olyan tagállamára vonatkozzanak, amelyek esetében az euró nem fizető eszköz. És egyetértek azzal, amit az előadó elmondott, a kompromisszumokat így ebben a formában elfogadhatónak tartjuk. Köszönöm. Okay. Rendben az S és D részéről. Ani, köszönöm szépen Sharon, és köszönet Dirknek is a kollégám eh, nevében, aki eh, sajnos nem tudott eljönni erre a fontos eh, eszme cserére. Atenben jár a trojka tevékenységét vizsgáló ECON misszió keretében az előadó által javasolt kompromisszumok kiváló alapot képeznek, a legtöbbet támogatni tudja, és nagyon üdvözli az együttműködés szellemét, amit az előadó kezdeményezett ez ügyben ezen a héten az egyik témát alaposan körüljártuk, a tagállamokba küldött misszió kérdését, és az árnyékelőadók kompromisszuma elfogadható. Van azonban még egy függőben lévő kérdés, a szankciók kérdése. Dörk említette ezt most a bevezetőjében. Az adatok és statisztikák manipuláció esetében a szankció eljárás bevezetése esetében Liam emlékeztet rá, hogy az európai statisztikákról szóló keretrendeletben is szerepel ez, aminek ő az előadója. Elfben gyakorlatilag egyhangulag tavaly márciusban az ECON szakbizottság elfogadta a pénzbírságok Eh, elvét, és a három oldalú egyeztetésen is szerepelt ez. A tanácssal eh, abban állapodtunk meg, hogy ágazati eh, jogszabályokban szabályozzuk majd ezt. Az első ilyen a makrogazdasági egyensúly hiány eljárása, amiről ma szó van. Nagyon fontos, hogy a parlamentnek ez a követelménye a végső jelentésben is szerepeljen. Liam azon a véleményen van, hogy a jogalap kérdését akkor lehet megoldani, hogyha a tanácssal létrejött a politikai megállapodás, és az előadó hozzáállását támogatja az EPP két szakaszos szankcionálási eljárást javasolt, ami a hatos csomagban már létezett. Ez egy jó úgyítás Liam szerint. Végül azt javasolja Liam, hogy alaposan gondoljuk át, hogy milyen jogköröket ruházunk a bizottságra, a jogalkotónak nem szabad lemondani az előjogairól. És mindenkit arra biztat itt az Ekon szakbizottságban, hogy a 65-ös, a 70-es és a 77-től 81-ig tartó módosítóit támogassák. Köszönöm szépen. Zöldek Sven. Igen, hát itt megint ki kell mentenem Filipet, aki pillanatnyilag Aténben van a Trojkát vizsgáló bizottság látogatásán. Szeretne köszönetet mondani az előadónak konstruktív együttműködő megközelítéséért. Időnként az ECR is tudja, hogy hogyan lehet jól együttműködni az EU-ban. Gyakorlatilag minden javasolt kompromisszumot támogatni tudunk jelenlegi állapotokban, de egy fontos fenntartásunk van. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy még világosabb legyen jogi szempontból a szankciómechanizmus a 9-es cikknél, illetve hogy az következetes és összeegyeztethető legyen az arányosság elvével, illetve a szerződés többi korlátával a 338-as szerződés cikk, mint jogalap kapcsán a bíróság értelmezését figyelembe kell venni. A tagállamok szankcionálásának korlátozását jelenti ez, amikor ugye a tagállamok az egyensúly hiány eljárás kapcsán meghamisítják az adatokat. A hatos csomaghoz kötődik mindez, illetve a túlzott deficit eljáráshoz a 258-as cikk alapján a bírósághoz lehet fordulni, illetve 259-es alapján. szankciók esetében nagyon határesetet képez ez a szerződés cikk, csak az euróövezeti tagállamokra vonatkozhat az hiány eljárás. A költségvetési fegyelem is a hatos csomag alá tartozik. Mindkét esetben a szankció mechanizmus azon a lehetőségen alapul, hogy további intézkedéseket lehet hozni a koordináció erősítésére a 136-os cikk alapján mindkét esetben, mint már említettük, a szankciók alapja vitatott a jogi szakbizottság szerint úgy értelmezzük, hogy a bíróság a nem együttműködő tagállamokra pénzbírságot szabhat ki, de abban nem vagyunk meggyőződve, hogy a tanács a bizottság javaslata alapján közigazgatási bírságokat is kiszabhatna, illetve hogy ez arányos lenne-e, és meg lenne-e a megfelelő jogalapja. Ehhez egyértelműen a jogi szolgálat szak véleményére lenne szükség, mielőtt végszavazunk ebben az ügyben. Úgy tudjuk, hogy egyes tagállamoknak is komoly jogi fenntartásaik vannak hasonló okok alapján. Hogyha kiderül, hogy a szerződéssel teljesen összhangban van ez a javaslat, még akkor is arányosabb rendszert javaslunk bevezetni fokozatosabb szankcionálással a két szakaszos megközelítés a 9-es cikk kompromisszuma szerint. A mi módosítónk és Dorfman LPP e és módosítója alapján megfelelő lehet, de tovább kell pontosítani az átmeneti időszakot a két szakasz között, ahogy a hatos csomagban a letét e, és akcióterv az első e, szakasz, és csak e, végső esetben lehet pénzbírságot kiszabni. Nagyon kellemes tárgyalást kívánok ez ügyben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. kaptam eh, bizonyos eh, módosítókat, de ezekről nem kell már részrevételt tennem, mert a eh, szemeszterrel kapcsolatban már megbeszéltük őket, ami a jogi szakvéleményt illeti elég szoros a határidő, de az ECON jogi tanácsadóitól a szavazás előtt kaphatunk szakvéleményt, csak ez nem lesz olyan magas presztízsű, nem az egész parlament jogi véleményét részét képviseli majd, mert az időigényesebb lenne. Nekünk jó lenne egy ilyen szakvélemény is. Jó, akkor ebben az esetben, hogyha nincs más hozzászóló, visszadom neked, Dörk, a szót. Köszönöm, elnök asszony. Hadd tegyem hozzá azt is, hogy amennyiben megállapodunk a kompromisszumos módosítókról, akkor a preambulum bekezdéseket is ezekhez igazíthatjuk. A preambulum bekezdésekben én egyébként utalok a rendelet jogalapjára, és egyetértek, hogy lehet, hogy nem állja meg a helyét túl szűk ez a jogalap a szankciók esetében. Egyetértek Svennel, és én is szeretném, hogyha jogilag tisztában láthatnánk, a szakbizottságunk jogászait elég lenne megkérdezni, de az Európai Bizottsághoz is fordultam több esetben, megkérdeztem őket, hogy elegendő ez a jogalap, a 121.6-osra nem kellene utalni, de még eddig nem válaszolt a bizottság. Esetleg a bizottság képviselője tájékoztathatna bennünket most, mert nagyon fontos, hogy mi legyen a jogalap, hogyha tanácssal tárgyalni kezdünk, és nyilvánvaló, hogy fel fog ez vetődni. Dorfman úrnak köszönet a baráti észrevételekért a Gok úr észrevételeivel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy 0,05%-a a GDP-nek az a szankció, ami itt a rendeletben szerepel. Ez egyébként a maximális plafon, tehát nem automatikusan 0,05%-a a pénzbírság a GDP-nek, hanem lehet, hogy sokkal alacsonyabb Aztán a jogalap kérdését is felvetette a kollega, egyetértek, hogy ez is világosabb kell, hogy legyen az Európai Bizottság vatikánszerű jogállása alapján nekik kellene világosabbá tenni ezt a dolgot. Én úgy gondolom, hogy a két szakaszos megközelítés a helyes megközelítés, erről szól a kompromisszumunk is, az lenne jó, hogyha minél hamarabb elfogadnánk az, elő, az a jelentést, és így a ciklus végeig a parlamentnek világos álláspontja alakulna ki. Nem tudom, hogy mindenről beszéltem-e, azt hiszem, hogy igen. Én is nagyon örülök, hogy a misszió kifejezést, a párbeszédre irányuló misszió kifejezés váltotta fel. azt szeretném kérni, hogy a bizottság beszéljen nekünk egy kicsit a jogi helyzetről. Van itt egy Európai Bizottsági képviselő, aki esetleg reagálhatna, de természetesen szívesen várnánk a további írásbeli választ és Palaszka úr, tessék! Okay, sometimes they don't work. Hát néha előfordul, hogy nem működik, úgyhogy át kell talán ülni máshova. Köszönöm, elnök asszony! Az Európai Bizottság szeretné hangsúlyozni, hogy amikor júniusban előterjesztettük a javaslatot, ellenőriztük a jogalapot, megnéztük, hogy a 338-as megfelelő-e, és a bizottság véleménye továbbra is az, hogy a 338-as továbbra is kielégítő jogalap ehhez a jogi aktushoz. Feltetek egy gyors kérdést. Van egy jogi szakvélemény, amelyet a bizottság jogi szolgálata kidolgozott, és amelyet meg tudna osztani velünk? Válasz. Nincs írott dokumentum, amely most elérhető volna, de amikor benyújtunk egy jogi aktusra vonatkozó javaslatot, akkor konzultálunk a jogi szolgálattal. És mivel ez egy kulcsfontosságú téma, ellenőriztük, akkor, amikor előterjesztettük a javaslatot. Ha a jogi szolgálatnak egyértelmű a véleménye, akkor jogászok szempontjából sokszor jó lenne, hogyha írásba foglalnák és megosztanák velünk, de mindesetre továbbra is úgy gondoljuk, hogy a mi saját jogi szolgálatunkkal is konzultálnunk kellene, mert van, van, vannak bizonyos kételjeink. Elnök, ha megengedik, Megértem, hogy ugye az Európai Bizottság azt mondja, hogy mindent ellenőriznek, mindennek utána néznek, de amikor a jogalkotó feltesz egy kérdést, akkor észszerű visszatérni erre, és ugye alátámasztani azt, hogy hogyan érvelnek, és hogyan viszonyulnak azon kérdésekhez, amelyeket, felvettünk, amelyeket felvetettünk azt mondani, hogy ellenőriztük és rendben van, ez nem megfelelő, nem kielégítő. Mi is konzultálunk a saját jogi szolgálatunkkal, de meghallgatva az aggályokat talán érdemes volna reagálni arra, és megindokolnák, hogy miért nem lényegesek ezek az aggályosok, mert akkor ezt is figyelembe vennénk. De kérem, igen, most kaptam a tanács jogi szolgálatától egy szakvéleményt, és azt nyilatkozzák, hogy a javaslat 9-es cikke lehetővé teszi, hogy a tanács a bizottság javaslat alapján járhat el, és a 338-ast nem tekintik megfelelő jogalapnak, és a 7-es cikkkel kapcsolatban is vannak kételjeik. Tehát a bizottság, ha esetleg visszatérne majd erre, talán kommentálná a tanács jogi szakvéleményét is, elnök, és kérem, jegyezze fel azt is, hogy február 12-én szeretnénk szavazni, tehát némileg sürgős ez az ügy. Dirk, kielégítő? Ez valamit még ehhez szeretnél hozzátenni? Nem, rendben. Azt hiszem, hogy akkor a jogi szakvéleményekről szeretnénk visszajelzést kapni, hogy február 12-én szavazhassunk, és a plenárisra márciusban nyújthassuk ezt be. Meg kell néznünk akkor ismételten a jogi szakvéleményeket, úgyhogy sürgősnek minősíthető ez az ügy. És arra kérném a parlament jogi szolgálatát is, hogy fejtse ki álláspontját, és esetleg egy másodatra is volna szükségünk a tanács jogi szakvéleményéről, mert mindig érdemes tanulmányoznunk egymás jogi szakvéleményét. Egyebek nincsenek a napi renden, úgyhogy a következő ülésünkre február 12-én 9 órakor kerül sor, azt követően pedig majd csütörtökön 13-án reggel 9 órakor, tehát látják, hogy szerdán csütörtökön ülésezünk, és persze Strasbourgban is nyilván mindenkit meglep, jövő héten találkozunk, úgyhogy a következő ülésünk valójában jövő héten lesz, hétfőn.